Colleagues, I'm beginning with the announcements. But... Először a közleményekkel kezdjük, de amíg eh, mindenki nem áll készen, nem kezdjük el a szavazást. Profile. Nyelvi kiosztás. <clears throat> Tolmácsolás minden nyelvre rendelkezésre áll, horvát és eh, ír kivételével. Ezen felül a koordinátorok javaslata alapján előadókat nevezünk ki az ALDE csoportból. A személyek a, közérdekű bejelentés tevőkről szóló jelentés, nevezik ki Lenárt képviselő néppárt részéről pedig az interoperabilitási beszámolóról készítem, jelentést Meló képviselő pedig a, szintén az interoperabilitási rendszer előadója lesz, az EU információs rendszerek, illetve bevándorlási információs rendszerek. A bizottság támogatja ezeket az ajánlásokat, igen elektronikusan szavazunk, tehát kérem, hogy mindenki készüljön fel a szavazásra. Minden elektronikusan történik, hogyha valakinek nincsen meg a szavazókártya, ezt most jelezze, hogyha nem, akkor mindenki megkapta tehát a szavazókártyát. Kérem a koordinátorokat is, hogy készüljenek fel, és egy pillanatra megállunk.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 A tolmácsok szeretnék tájékoztatni önöket, hogy tiltakozásunk 21. napjához érkeztünk. A parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a konfliktus feloldására. Ellenkezőleg a személyzeti bizottsága folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár tovább keményítette álláspontját, ami a túlépést továbbra sem biztosítunk. Köszönjük a figyelmüket. Magyarországi helyzet a 2017. május 22-i állásfoglalásról. Sargentini asszony a jelentés előadója, kéri -e az előadó szót? Nem, nem kéri a szót. Akkor már is rátérhetünk a szavazásra. Szilvi Guillaume asszony ugyanakkor a 253-as módosítót nem írta alá, és ezért a nevét kéri, hogy vegyék ki az aláírók közül. Ezzel a bejelentéssel elkezdhetjük a szavazást. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Uh, the vote is still open. I notice people taking their seats if you could. Látom, hogy még nem mindenki foglalta el a helyét, tehát kérem, hogy mindenki üljön le a helyére, és szavazzon, tehát egyelőre nyitva tartom a szavazást is. Amíg nyitva áll a szavazás, addig jelzem, hogy a néppártnál egyel többen szavaznak, jelzem. Rendben van most? Hmm, rendben van, mindenki leadta a szavazatát. Kérdem. Ha igen, akkor lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. <clears throat> Most az SND részéről szavaznak egyel többen, tehát kérem, hogy egy szavazókártyát vegyenek ki az SND frakció nevében. Kérem tehát, hogy egy szavazókártyával kevesebben szavazzanak az SND részéről. Thomas, ön az néppárt frakciója, ha elfelejtette volna, rendben van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. kilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. Compromise 9. Vote is open still. Vote is closed. Lezárom a szavazást. A néppárt részéről ismét egyel többen szavaztak. Tudom, hogy mindenki izgatottan várja a szavazás végeredményét, de néppártnál akkor is egyel többen szavaztak. Rendben van, megtörtént, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as <clears throat> módosító második része. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Melyet lezárok? Elfogadtuk. 28-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 94-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 111-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es kompromisszum. Az elnök javít, 36-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 154-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es kompromisszum a kiegészítő szóbeli módosítókkal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Azaz, azaz, mondja az elnök, We would have just did 45, didn't we? Yeah. Compromise 45 we did, and now we have to start So, so hold on, hold on. Um, do you, you, sorry, you want a repeat of compromise 45? A 45-ös kompromisszumról? A bekiabálás nem hallatszik, hanem csak az elnök szavai. Miért, miért? Tehát azt kérik, hogy a 45-ösről újra szavazzunk? Hold on, just, can everyone just calm down? Kérem, mindenki nyugodjon meg. Ügyrendi kérdésről van szó? Akkor kérem, hogy pontosan tegye meg. Elnök úr, a probléma az, hogy a szavazás nem semlegesítette magát az előző szavazás után. Rendben van, akkor a 45-ösről megint szavazunk, tehát a 45-ösről megnyitom a szavazást. Mr. Jurek, please. Jurek úr, tessék. Elnök úr, milyen alapon isméri, ismételjük meg a szavazást? Ez egy elektronikus szavazás, hogyan ismételnénk meg? Nem régiben a plenárison többször kérték, hogy ismételjük meg a szavazást, többek között a legnagyobb frakció, és ezeket a kéréseket mindig elutasították. Nem vesszük be azt a gyakorlatot, hogy megismételjük a szavazatot azért, mert valaki elégedetlen az eredményével. Igen, de két frakció jeleztem, hogy nem voltak biztosak a szavazat eredményében, ezért ezt tisztázzuk, a 45-ösről újra szavazunk. Jelzem, hogy az ügyrendi kérdését a szavazás folyamatának közepén tette föl, tehát a 45-ös kompromisszumról megnyitom a szavazást. I've given my answer, just, just let's take compromise 45. Szeretném tudni, hogy mi, mire vonatkozik ez a bizonytalanság. A szavazat is nyitva áll Jurek úr, tehát a 45-ös kompromisszumról szavazunk. Not anymore. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Compromise 46. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169-es első rész, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 47-es kompromisszum, megnyitom. 48-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 178. második rész. Megnyitom a szavazást. 178. második rész. Köszönöm Birgit, tehát nyitva van még a szavazás. Most lezárom a szavazást elutasítva. Okay. Amendment 202. 202 első rész, megnyitom a szavazást. Kétszázkettő első rész, lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész, a 202-es módosító harmadik része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 186-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 188 csokó kiegészítés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 208-as módosító kiegészítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 210, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 212-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 56-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 216-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 57-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 220-as módosító, csak a kiegészítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, 58-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 233-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 61-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 244-es módosító. Csak a kiegészítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 62-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 247-es, a kiegészítésről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 257-es, csak a kiegészítésről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, 164-es módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 250-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 253-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum a hivatkozásokban, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Kettes kompromisszum a preambulum bekezdésekben, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es módosító, a kiegészítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. És most a végszavazás következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. végszavazás következik, név szerinti szavazás. Mindenki szavazott. Egy kis zenével lezárom a szavazást elfogadtuk. 37-19 ellenében tartózkodás nélkül gratulálunk a jelentéstevőnek. Mr. Jurek, you have a point of order. Jurek úr, nap, ügyrendi felszólalás, tessék. Kisebbségi véleményt szeretnék benyújtani ehhez az állásfoglaláshoz. Okay, you can have the minority opinion on az 52-es szabály értelmében erre lehetősége van. 200 szóban megfogalmazhatja ezt a kisebbség véleményt, és adja be a titkárságnak. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! És ezzel még nincs vége a szavazásnak. A következő téma a LIBE állásfoglalása június 20-án készült egy szövegtervezetről, és ezzel egy szóbeli kérdéshez kapcsolódó vitát fogunk lezárni, ami a humanitárius segítségnyújtás kriminalizására szól. Rögtön szavazunk, megnyitom a szavazást. Sorry to those of you who've taken your voting cards out. Can you put... Elnézést, aki eltette a szavazókártyát, kérem vegye elő ismét és szavazzon, tehát tisztelt kollégák, mindenki szavazott? It's my mistake, I kind of... Igen, az én hibám, mondja az elnök. Azt hittem vége van a szavazásnak, de nem, tehát kérem, hogy szavazzanak. Has everyone voted? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 38-16 arányban két tartózkodással, és ezzel lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Colleagues, we'll begin on point five in just a minute. Uh... Az ötös napi rendel folytatjuk uh, uh, rövidesen. Aki nem marad tovább, attól azt kérem, hogy csendesen hagyja el a termet. Köszönöm. colleagues, um, very happy to welcome. Tisztelt kollégák, üdvözlöm Giovanni Buterellit, aki az adatvédelmi biztosunk, üdvözlöm Vieruszkület és az egész csapatot. Butarelli úr el fogja mondani, prezentálni fogja véleményét a személyes adatokkal kapcsolatos online manipulációról. Üdvözlöm Önöket, tisztelt Uraim, és köszönettel tartozunk a GDPR során elvégzett munkájukért is, illetve az elmúlt hetek heves munkájáért, és azonnal át is adom a szót Giovanni Butarellének, hogy 10 percben megtartsa prezentációját. Köszönöm. Mr. Chairman. Elnök úr, Tisztelt képviselők, mondanom sem kell, hogy nagyon hálás vagyok a meghívásukért, hogy eljöttem ide a mai napon. Nyilván ez nem egy véletlennek köszönhető, és ez a pont akkor került a napirendre, azon napirendi pont előtt, amelyet aztán az ITRE, Júri és AFKO bizottságokkal együtt szerveznek. Az Európai Adatvédelmi Biztos az online manipulációval már azelőtt foglalkozni kezdett, hogy a Cambridge Analytica-val kapcsolatos botrány bekerült a sajtóba, és a mini G7 római találkozóját követően került erre sor. Akkor vált számomra egyértelművé, hogy az úgynevezett álhírek tulajdonképpen összefüggésben állnak azzal, hogy az emberek személyes adataival szisztematikusan visszaélnek. És ezt bizonyítja az a botrány is, amely az újságok szalagcímjeibe került Egyértelmű, hogy az online manipulálás probléma, problémája nem csak két magánvállalkozás gyakorlataival hozható összefüggésbe, itt minden valószínűség szerint illegális és nem etikus gyakorlatokról van szó. A véleményünk szerint ez a közösségi média és annak tartalmával függ össze. Téves lenne elbagatelizálni ezt a kérdéskört. A Facebook és a Cambridge Analytica története az egész digitális ökoszisztémával áll összefüggésben. Mindez úgy, úgy nőtt föl, hogy semmilyen jogi vagy erkölcsi korlátba ütközött volna egy hónappal azután, hogy az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépett, ez az adatvédelmi hatóságok számára most a legnagyobb kihívás. Éppen ezért, noha nagyon kevés forrás áll rendelkezésemre, prioritásként kezeltem ezt a problémát, ezt a jelentést. Szeretném, ha figyelembe vennénk néhány tényt most a jelenlegi kontextusban. Először is az a következtetés, hogy néhány óriás vállalat felszínre tört, és ők monopolizálják a digitális tartalmakat. Az európaiak háromnegyede inkább az internetet használja az információ megtalálása véget, a televízió, illetve a rádió helyett, az újságok helyett. Legtöbben most már az okostelefonjukon keresztül interneteznek, és eh, itt eh, a legnagyobb vállalatnak gyakorlatilag teljes piaci részesedése van. Nagyon sok eh, forrás jut a platformokhoz, például az Egyesült Királyságban, a kiadók, illetve a reklám ügynökségek is arról panaszkodnak, hogy ezen monopólium elől nem tudnak kibújni, de miért tűnik fel ezen platformok bizonyos részein a reklám? Ez is egy kérdés, amely felmerül, és vannak eh, egyéb döntések is azzal kapcsolatban, hogy a tartalmak hol jelennek meg. Ezeket a döntéseket eh, homályos algoritmusok eh, határozzák meg. A tartalmak tehát azért búrjánzanak el, mert politikai okok állnak a háttérben, illetve nagy hasznot generálnak. A startupokba eszközölt beruházások csökkennek, mert a beruházók nem hisznek abban, hogy a domináns vállalatokkal lehetséges versenybe szállni. Ez pedig egy olyan rendszer, amely óriási kihívás eléállítja az adatvédelmi hatóságokat, illetve a szólásszabadság rendszerét. Lehet, hogy egészen ideig toleráltunk bizonyos praktikákat, azért mert mindannyian úgy gondoltuk, hogy ez csak a kereskedelmi világra korlátozódik, és ezáltal elveszítettük az ellenőrzést az adataink fölött. Most azonban azt látjuk, hogy ugyanez az ökoszisztéma már a szociális kohéziót és a demokráciát is fenyegeti. Tudjuk, hogy az embereket három szinten érheti kár. Egyfelől felügyeletnek vannak kitéve, amikor az online világba lépnek, másodszorban kategorizálunk, kategorizálnak a vállalatok bizonyos keresési módszereket, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni, és az algoritmusok értelmében mi generáljuk a legnagyobb nyerességet, ez pedig a, szabad, a szólásszabadság illúzióját kelti. Az információs hatalom ilyen fajta koncentrálódása egyeseknek kedvezett, és lehetővé tettük azt, hogy a digitális áll közterek vegyék át az ellenőrzést. A valódi szólásszabadság és az információ torzulása is összefügg és az algoritmusokat felhasználják a rossz eredmények megelőzéséhez. Az algoritmusokat lehet korrigálni, ehhez, ezeket bizonyos etikai megfontolások alapján lehet alakítani. Mire gondolok? Az etika a mi szempontunkból azt jelenti, hogy figyelembe vesszük, hogy mi a helyes, mi az, ami legkevésbé valószínű, hogy árt másoknak, függetlenül attól, hogy ők szavazópolgárok, fogyasztók vagy állampolgárok azt sugalják, hogy bizonyos magatartások tévesek, még akkor is, hogyha érvelhetünk azzal, hogy ezen gyakorlatok megfelelnek a jogszabályoknak, mint például az adatvédelmi rendeletnek, ez pedig egy komoly kihívás eh, eléállítja az adatvédelmi rendeletet, illetve az adatvédelmi hatóságokat. A vállalkozásoknak internalizálniuk kell a jogszabályok szellemiségét, és úgy tűnik, hogy ezt is teszik, hiszen mindannyian hosszú értesítéseket kapunk ez alapján. A digitális osztalék nem arányosan oszlik el. A demokratikus elszámoltathatóságra rendelkező parlamentek, mint ez, egy komoly jelzést kell, hogy küldjenek a vállalkozásoknak, a, azon vállalkozásoknak, amelyek végeredményben csak a részvényeseik felé tartoznak felelősséggel. Éppen ezért nem szabad, hogy abba a kísértésbe essünk, hogy elfogadjunk bizonyos gyakorlatokat, amelyek közösségeket építenek. Éppen ezért a GDPR értelmében a közérdeket a választott képviselőknek kell egy jogszabályban kidolgozniuk, nem szabad, hogy ezt egy nyereségorientált vállalat határozza meg. A jelenlegi vizsgálat értelmében állok a rendelkezésükre, további, a további párbeszéd véget. Készek vagyunk arra, hogy az életékes biztosnak az Egyesült Királyságban és más adatvédelmi hatóságnak is információt nyújtsunk, amint folytatják a vizsgálódásaikat, és a következő plenárison is, az IDPP plenárisán július elején meg fogjuk vitatni. Andrei Jelinek kollégám erről hamarosan tájékoztatást ad majd. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a mai üzenet, de szeretném jelezni, hogy amit a Facebook és Cambridge Analytica ügyfényében eldöntenek, befolyásolni fogja azt, hogy az Európai Unió hogyan kezeli a jövőben a további kihívásokat, amelyek az elkövetkezendő 10-20 évben következnek. Közelednek az európai választások is, úgy gondolom, hogy ezt a pillanatot meg kellene ragadnunk, és elég biztosítékot kellene kidolgoznunk, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk az összes politikai párt és mozgalom számára. Éppen ezért azt javasoltam az IDPP-n belül kollégáimnak, hogy a Facebook Cambridge Analytica ügy következtetéseinek levonása után vegyük fontolóra azt, hogy iránymutatásokat fogadjunk el a politikai hirdetések és kampányok számára. Ez prioritás kell legyen 2018 végéig. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Giovanni. Köszönjük szépen, Giovanni. Nem véletlen valóban, hogy most kértük meg a Facebook Cambridge Analytica meghallgatásunk második része előtt, hogy szólaljon föl. <clears throat> Még egy kis időnk van, hogy kérdéseket tegyenek föl önnek, és ezekre válaszoljon, mielőtt a meghallgatás elkezdődik. Barbara Spinelli, tessék! Először is köszönetet szeretnék mondani Butterelli úrnak a véleményéért. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt mindez, amit mondott. Egy kérdésem volna, az együttműködésre vonatkozik ez. Ön erre javaslatot tette véleményében. A audiovizuális szabályozókkal és a választói felügyelőkkel, a választási bizottságokkal való együttműködésre tett javaslatot. Kérdezem, mit jelent ez az együttműködés? És nem látja ennek a veszélyét felsejleni hogy bizonyos internetes kritériumokat eltüntetnek a felügyelők szem elől. A másik kérdésem pedig a fogyasztók, illetve az állampolgár, a szavazó állampolgár védelmére vonatkozik. Kérdezem azt is, hogy a class action, a csoportos kereset indításának lehetőségére lát -e lehetőséget, akkor, amikor a privacy-t megsértett egy cég, az általános adatvédelmi irányelv erre lehetőséget adna, de az Európai Bíróság a fogyasztó definíciójával másként, másként definiálja a fogyasztót, mint a bizottság. Birgit Zippel, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Butterelli úrnak a bemutatóját. Minnyájunk számára nyilvánvaló, hogy az adatoknak nem csak a gyűjtése és a feldolgozása, hanem az adatokkal való profilképzés lehetősége jelent igazi problémát, hiszen a profilokkal gazdasági hasznot lehet elérni, célirányos reklám tevékenységével, de politikai, társadalmi befolyást is lehet vele gyakorolni, olyan módon, hogy az érintett nem is tudja, hogy befolyásolják. Hiszen azok, akik őt manipulálják, nem egy bizonyos politikai irányultság képviselőiként mutatják meg magukat, nem vetik le álcájukat. Ezért nagyon fontos, hogy a, utaljunk arra, hogy az adatvédelmi alaprendelet nem csak nemzetközi modellként kell, hogy szolgáljon, hanem nálunk is következetesen alkalmazni kell. A célhez kapcsolás elve, valamint a szabályok ellenőrzésének, betartásának ellenőrzése lát, játszik itt fontos szerepet, és persze az adatvédelmi hatóságokat is meg kell erősíteni annak érdekében, hogy ellenőrző funkciójuknak meg tudjanak felállni. Márpedig, hogyha most már a manipuláció témájánál vagyunk, akár gazdasági, akár politikai manipulációról van szó, akkor van itt még egy téma, amelyet nem kerülhetünk ki, az e-privacy kérdését. Az én kommunikációmat, a mással való kommunikációmat meg kell védeni, teljesen mindegy, hogy mit tartalmazzon ez a kommunikáció. És sajnos mindaz, amit az aktuális vitáról hallunk, arra utal, hogy a tanács itt is fékezi a munkát, és nem akarja a fogyasztók és az állampolgárok érdekét jobban képviselni. Örülök annak, hogy a Facebook meghallgatásnál más szakbizottságok tagjai is eljönnek, hiszen az a probléma, amelyről Butterelli úr beszélt, nem csak a közösségi hálókra vonatkozik, hanem minden olyan szereplőre, aki nagyon sok adatot gyűjt. És itt nem csak a Facebookról, hanem a Googleről, az Amazonról is szó van. Voltak éppen tehát egy olyan problémával állunk szemben, hogy mindig helyese arra építeni, hogy a cégek egyre nagyobbak lesznek, egyre inkább monopolista pozíciót érnek el, és korlátozzák a versenyt. Ez pedig egy olyan alapvető probléma, amelyel foglalkoznunk kell. wollen, és hogyha új szabályokat akarunk bevezetni, akkor persze a versenyjog mellett és az adatvédelmi szabályok mellett az adó szabályokra is figyelemmel kell lenni, hogy ezeket se játszhatsák ki a nagy cégek. Ezért, elnök úr, azt gondolom, hogy nem csak az adatvédelem területén kell lefolytatnunk ezt a vitát, hanem fellépésünk további csapás irányán is gondolkoznunk kell annak érdekében, hogy a tisztességes versenyt biztosítsuk, és a demokratikus részvétel lehetőséget a digitális világban is megteremtsük. Köszönöm. Albrecht képviselő, köszönöm szépen. Ez az utolsó szakbizottsági ülésem, ezért külön köszönettel tartozom Giovanni Butterellinek <clears throat> és az Európai Adatvédelmi Biztos csapatának, aki itt van, akik szorosan együttműködtek velünk, és persze minden kollégának is köszönöm az együttműködést. És egy kérdésem is van. A forrásokra vonatkozik ez a kérdés, a felügyeleti hatóságok forrásaira. Hogyha hogyha az Európai Adatvédelmi Hatóság együttműködhet akár vizsgáló vagy nyomozó hatások, hatóságokkal, vagy versenyhatóságokkal, vagy az IT security és média felügyelétért felelős hatóságokkal, akkor ez milyen formát öntene? Köszönöm, Jan. Twitter, e-mail, és ezer formában maradunk kommunikációban nagy veszteség vagy te a mi szakbizottságunknak. Nagyon hozzájárultál a munkánk magas színvonalához, mely munkát az európai állampolgárokért végezzük, például a GDPR kialakításában vitájában fontos szerepet játszottál. Köszönjük a munkádat, búcsúzunk tőled. I really hope you're going today because I've thanked you now about three times on Twitter. Igen. Tehát fontos sok a Twitter ezzel követjük nyomon, hogy ki hol van, de köszönjük szépen még egyszer. Anna Gomes, tessék. Köszönöm én is Buttarelli kollégának és az egész EDPS csapatnak, az Európai Adatvédelmi Biztos Hivatala csapatának fontos munkáját. A Cambridge Analytica botrány kitört, és Buttarelli úr azt mondta, ez az évszázad botránya. És ma pedig részleteiben is elmondta, hogy miért gondolja azt, hogy ez az évszázad botránya. Hatalmas kihívás ez minnyájunk számára, megválasztott jogalkotóként, de ugyanakkor persze azt is látni kell, hogy itt a tagállamok térfelén van a labda. Kérdezem, hogy a domináns pozíció megtörését nem éppen az adózás rendszerével lehetne elérni. Márpedig, ha ez így van, mint hogy ez tagállami hatáskör, akkor a tagállamoknak kellene nyomást gyakorolniuk annak érdekében, hogy a digitális platformokat megfelelő módon adóztassák meg, ne öm, csúszhassanak ki a kötelezettségük alól, és ilyen módon ne csak az szelvényvagdosóiknak, a részvényeseiknek tartozzanak kötelezettséggel, hanem az állampolgároknak is. Aztán az algoritmus módosításáról beszélt, azt mondta, hogy etikai megfontolások alapján változtatható az algoritmus. Mit jelent ez? Az mesterséges intelligencia kérdése kívánkozik ide, hiszen oximoronnak tekinthető, ha ezt a retorikai alakzatot használhatom metaforaként, Oximoronnak tekinthető, hogy a mesterséges intelligencia etikus is legyen, hiszen per definíció nem a mesterséges intelligencia nem humánus, hanem mesterséges, és ilyen módon az erkölcsi megfontolások értelmezhetetlenek számára. Tehát azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciával magában nem tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Mutereli úr, azt is kérem, hogy számoljon be arról, hogy a Cambridge Analytica esete valóban csak a jéghegy, jéghegy csúcsa. A Cambridge Analytica más szégyekkel is kapcsolatban állt, azokkal, például, akik azért munkálkodnak, hogy befolyásolják a választások eredményeit annak érdekében, hogy az ő barátjukat juttassák hatalomra és a saját cégüket tudják felvirágoztatni. Nem csak Máltán, hanem más országokban is van egy ilyen szervezet, Máltában van ugyan bejegyezve, például az SCL egy ilyen. És hát látni kell, ezek jogszerűen bejegyzett cégek, akiket azért bíztak meg, hogy például az olyan újságírókat lehetetlenítsék el, akik az ő visszaélésükről tárolják, tárják fel az ügyet. Schilling vagy Viskandereje, hogy csak egy-két nevet mondjak. Olyan újságírók ők, akik az úgynevezett slap action mutatják fel, és ellenük ezen cégek ármánykodnak. Hogyan látja ezt a jelenséget? Köszönöm, Buterelli úr. nak még megadjuk az időt, hogy válaszolhasson is. Nem tudom, hogy a strukturális kérdéseket hogyan látja. Az EDPS és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok hogyan tudnak-e gyors, e nagy kérdésekre gyorsan reagálni? Például szerintem az Egyesült Királyság eh, adatvédelmi biztos, az Information Commissioner eh, megítélésem szerint jól és gyorsan reagált erre a kihívásra, de hogyan látja az együttműködés lehetőségét, eh, hogyan lehet az európai és a tagállami szinteket jobban összekapcsolni, és milyen szerep juthat itt az Európai Adatvédelmi Biztos hivatalának, hiszen egyre összetettebb a jelenség, és egyre nagyobb kihívásokkal állunk szemben. Thank you, dear Chair. I uh, will start with um, the answer to... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is Spinelli képviselő kérdésére válaszolnék. Másfél évvel ezelőtt a Digital Steering House nevű kezdeményezést indítottuk útjára, és a mai napig jó pár ülést rendeztünk az illetékes hatóságokkal. Azon hatóságokkal, amelyek a fogyasztóvédelemmel, a magánélethez való joggal, illetve a versenyügyi kérdésekkel foglalkoznak. Véleményünk szerint mindegyik hatóságnak nagyon fontos szerepe van, és nagyon fontos, hogy ne külön-külön munkálkodjunk, valamint elkerüljük a feladatok átfedését is. A nemzeti hatóságok felelősek az antitrust intézkedésekért, illetve a személyes adatok nagymértékű begyűjtésért. Szeretnénk szinkronizálni tehát az, a dossziékat. A fórum következő ülése ülésére meghívunk majd olyan szabályozó hatóságokat is, amelyek felelősek az egyenlő esélyek biztosításáért a különböző országokban. Ők például a választási kérdésekben vagy az audiovizuális kérdésekben érdekeltek. Szerintünk ez nem a cenzúra megközelítését jelenti. Ami a közös fellépést illeti, a közös keresetet, a GDPR azon a véleményem van, hogy bizonyos korlátok közé szorítsa ezt a fellépést. Bizonyos esetekben lehetőség van ilyen közös kereset benyújtására. De ez nem mindig az adatvédelmi területre összpontosul. A GDPR keretében bizonyos jogorvosatra is lehetőségek van. Hálás vagyok Zippel asszonynak az e-privacy-re vonatkozó kérdés miatt, azért, mert ez lehetőséget biztosít számomra, hogy azt kérjem, kérem ne halasszák 2020-ra ezt az anyagot. Ugyanúgy, mint a GDPR, az e-privacy sem elegendő, nem kielégítő mértékű, valahogy orvosolni kell a hiányosságokat. Például a cég kijelentheti, hogy az egyénre háruló kockázat minimális, azonban a kommunikációnk, a viselkedésünk összeköttetésben áll, és semmilyen kiskaput nem hagyhatunk nyitva. Hogyha a fogyasztó azt gondolja, hogy az adatait felhasználják, az adatgyűjtés során, vagy olyan entitások használják ezeket ki, akikkel ők kapcsolatban állnak. Úgyhogy az e-privacy lehetővé tenné az egyének számára, számára nagyobb függ, fokú kontroll biztosítását, illetve létrehozná, fellendítené az innovációt, olyan eszközökkel ruházná föl az embereket, amelyek segítségével kontrollálhatják az online folyamatokat. Európában nem léphetünk föl például a Cambridge Analytica eset ellen, hogyha nem teljesítjük ki a háttérben húzódó jogi kereteket, ezeket nem építjük ki, nem erősítjük meg. Jan, köszönöm szépen a kérdésed. Igen, mi is nagyon sokszor örventünk a közös munkának. Ami a hatóságok munkáját illeti, az illetékes hatóságok együttműködnek, koordinálják munkájukat, és nagyon sok tagállam jogrendszere már lehetővé teszi a hasznos, vagy akár kötelező érvényű együttműködést más illetékes hatóságokkal. A nemzeti intézkedések lehetővé teszik azt, a DPS-ek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az illetékes hatóságokkal. Itt véleményem szerint a források hiányoznak, az új technológia. A DP-eknek sokkal nagyobb mértékben szükségük van az új technológiára. Itt megfelelő lehetőségekre van szükség. Kollégámmal tárgyalva arra a következtetésre jutottam, hogy a több ezer fájl elemzése bizony óriási kihívás, ehhez megfelelő forrásokra és technikai háttérre van szükség. A forrásokat mintegy 25%-kal kellene emelni a DPA-k esetében. Itt tulajdonképpen Az új technológiára kellene összpontosítanunk, illetve az új fejlemények nyomon követésére. Ez azt jelenti, hogy adatokkal foglalkozó szakemberekre van szükség. Gomes asszony, igen, szívesen, szívesen válaszolnék az adózással kapcsolatos kérdésre, de hát nem, nem ez a területem, nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek. Látom azt is, hogy a tagállamokban bizony nem egységes a megközelítés, és ez mindenképpen problémát jelent. De ez a saját személyes véleményem, személyes véleményem az, hogy az üzleti megközelítést érvényesítjük az Európai Uniós fogyasztók, illetve állampolgárok kárára, és a bevételek pedig csak az Európai Unión kívül kerülnek adóztatásra, ami pedig az algoritmusokat illeti. Annyit mondhatok, hogy a októberben kerül majd sor a következő Privacy olimpiai játékokra. 81 országot fogunk vendégül látni, és a digitális etika lesz a fő témánk ebben az évben. Az adatvédelmi hatóságok részéről úgy gondoljuk, hogy a jogi keret rendkívül fontos, de a GDPR, illetve az e-privacy nem adhat választ az összes problémára, a jelenlegi üzleti modell kérdéseire. A negyedik ipari forradalomhoz közeledve Egyre több teret kell biztosítani a méltányosságnak, a fogyasztók előtérbe helyezésének. Morálisan, elkölcsileg fenntartható folyamatokat kell biztosítani, és ezért a tapasztalat alapján Szeretnénk építeni az etika, illetve a morális kérdések tanulságaira, és meg kell határoznunk azt, hogy ki miért felelős, ki miben illetékes addig pedig a Privacy by Design, illetve a Privacy by Default, amely a GDPR részét képezi, nagyon fontos szerepet tölthet be. Ezen kívül egy dokumentumot hoztunk létre, az adatvédelmi és magánügyi kérdésekkel, magánjogi kérdésekkel foglalkozó biztos számára. Az illetékes hatóságokkal konzultálva arra jutottunk, hogy az etika és a mesterséges intelligencia kapcsolatát kell föltárni, kidomborítani, és büszkén mutatjuk be majd az eredményeket önöknek is. Most pedig azt hiszem az utolsó kérdésre kell ugra, ugranom, tisztelt elnök úr. A DPS, és ide tartozik a DPS, egyetlen egy hangon kíván föllépni egységesen, és a GDPR teljes bevezetése előtt is már szinkronizáljuk anyagainkat, feladatainkat, különböző alcsoportokkal dolgozunk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat, illetve vizsgálatokat folytatunk. Ezen kívül azt is el kell mondanom, hogy együttműködünk másokkal is, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy készen álljunk a következő lépések megtételére. Jogi elemzést végzünk, megvizsgáljuk a végrehajtási eredményeket, a korábbi adatvédelmi irányelv végrehajtásának eredményeit, és természetesen levonjuk a hosszú távú következtetéseket. Úgyhogy véleményem szerint jó úton haladunk, és szeretném megnyugtatni önöket, elmondani azt, hogy egy pár héten belül nagyon fontos előzetes eredményekkel fogunk előrukkalni, koherens formában a DPL közösség részéről. Köszönöm. Very much, Giovanni, to you Köszönöm szépen, Giovanni, neked is, és a kollégáidnak is a munkát. Nagyon nagyra értékeljük. Tisztelt kollégák, most tartunk egy kis szünetet, amíg bejön, megvárjuk, amíg bejönnek a kollégák a többi szakbizottságból is, és néhány pillanat múlva köszöntöm majd a vendégeinket, és elkezdjük a meghallgatást.